napirend tervezett hozzáférhető, hogyha nincs változtatási igény, akkor elfogadtuk. Úgy tűnik, hogy ez a helyzet. Az október 25-i jegyzőkönyv is szerepel az önök dossziéjában, hogyha nincs változtatási igény, akkor elfogadtuk, akkor következzen a napirend harmadik pontja, az folyó és új STOA projektekről. Az Európai Science Media Hub, illet esemény november 6-7-én került megrendezésre arról, hogy hogyan befolyásolják a, a választásokat. November 6-án 50 újságíró vett részt, az első újságíró képzésen az online információ ellenőrzés témájában. A hogyan nyerjünk választás, technológia használat, november 7-én teljes ház előtt zajlott le, egy panel megbeszélés volt, nagyon érdekes volt azzal kapcsolatban, hogy a technológia miként használható a jelenlegi választási kampányokban. Van-e bárki, aki szeretne ezzel kapcsolatban szólni? Úgy látom, hogy nincs. Akkor, ha nincs ellenvetés, akkor a tervek szerint haladnak tovább a projektek. Négyes pont a 2018-as éves előadás erre december 4-én kerül sor délután, technológia mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, a jövő nagy témái, az előadók személyét még meghatározzuk. Zálinga professzor a Bécsi Egyetemről, és Jozviki asszony eh, amerikai technológiai oktató és újságíró lesznek a bevezető előadások megtartói. A digitális demokrácia lehetőségei és kihívásai alapján folynak majd a viták. A tanács évesülésére december 3-án délután kerül sor a képviselők részvételével, illetve 12 EPTA tagország képviselőinek részvételével. Van-e valaki, aki ehhez hozzá szeretne szólni? Úgy látom, hogy nincs. Hogyha nincs ellenvetés, akkor a tervek szerint haladunk tovább. Következik az ötös pont, külső szervezetekkel való kapcsolatok és tevékenységek, jövőbeli a események, a listát kiosztottuk, az etikai kérdésekről a mesterséges intelligenciával kapcsolatban lesz szó. Kelly és Boni urak itt vannak nálunk. A Libes szakbizottság és a STOA úgy döntöttek, hogy együtt szervezik ezt a workshopot. Az átfogó európai um, mesterséges intelligencia és robot iparpolitika saját kezdeményezésű jelentéshez kötődik majd ez a rendezvény. Van-e bárki önök közül, aki szeretne hozzászólni ez a témához? Úgy tűnik, hogy nincs. Boni úr. Ugye most még csak előkészítjük. Hadd mondjam el, hogy tegnap tartottunk a Libe szakbizottságban egy árnyékelőadói egyeztetést. A szakbizottság most már foglalkozik a mesterséges intelligenciájával, az étrében pedig 23-án lesz az első egyeztetés a jelentésről. Ez a parlamenti háttér, de természetesen sokkal szélesebb körben kell majd mindezeket megbeszélni, és így hasznos lesz. Köszönöm szépen, Boni úr! Látom, hogy nincs ellenvetés. A Libével való együttműködést jóvá hagytuk, és az időpontokról a panel időben dönteni fog. Hatos pont, látogatások, külső tevékenységek. A South by Southwest, egy fontos rendezvény Austinban, Texasban 2019-ben, a STOA számára releváns témákban. 2019-ben az úgynevezett intelligens jövőről is lesz egy szekcióülés, a STOA elnöksége azt ajánlja, hogy az elnöki értekezlettől kérjünk engedélyt egy delegáció utazására, amelynek öt tagja lehetne maximum. Van-e ezzel kapcsolatban részvétel? Nincs, akkor ezt fogjuk kérni az elnök értekezlettől, tehát hogy öt STOA tag elutazhasson erre a rendezvényre. Most pedig következenek az érdemi napirendi pontok, a korszakalkotó innováció, vagy diszruptív innováció Európában. Ez a vita lehetővé e, teszi, hogy a különböző megközelítéseket megismerhessük, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, az Európai Bizottság Kutatási Innovációs Főigazgatósága és a közös európai JEDI Eh, <laughs> rövidítéssel illetett eh, korszakalkotó eh, kezdeményezések. Üdvözlöm Mattia Femelstet, az EIT brüsszeli irodájának, tehát femelsz asszonyt, aki a brüsszeli EIT iroda vezetője, öné a szó 5 percre. Chairman, thank Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm szépen, hogy meghívtak, és el, bemutathatom azt az előadásunkat és a különböző korszakalkotó megoldásokat, amiket a számítástechnikai területen az elmúlt nyolc évben mutattunk be. A, ö, például a vakokat vezető rendszerek, az önvezető gépjárművek, a különböző repüléstechnikai eszközök. Ez már nem science fiction, hanem ezek a számítástechnikai innovációk. Mielőtt részletekbe mennénk azok közül, amiket felvázoltam, engedjék meg, hogy emlékeztessek arra, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, és hogyan tesszük ezt, hogyan biztosítjuk az innovatív megoldásokat. 2008-ban hoztak minket részt létre azért, mert különböző hiányosságok mutatkoztak az európai innováció területén, a mesterséges intelligenciában, és az innováció szereplői nem mindig tudtak sikeresen és szisztematikusan együtt dolgozni. Azért hoztak minket létre, mint Európai Uniós kezdeményezést, hogy az összes innovációban résztvevő partnert összehozzuk, és egy ilyen tudás háromszöget alkossunk, kutatás, tudományt és az akadémiai ismereteket. 2010-ben kezdtük meg működésünket. Napjainkban fokozzuk az együttmunkodást a felsőoktatás, a kutatás és az üzleti világ között, hogy megkönnyítsük az átmenetet, a diákok könnyebben legyenek vállalkozók, és kitűnő ötleteiket jövedelmező terméké tudják alakítani, illetve ügyfeleket is találjanak maguknak. Különböző megoldásokat, integrált megoldásokat nyújtunk a Horizont 2020-asnak a keretében 2,24 millió, illetve az innovációs modellünk kifejezetten arra irányul, hogy komplementaritás szinergiát hozunk létre más eszközökkel, uniós szinten, csak úgy, mint nemzeti és regionális szinten. Innovációs modelleink közül egyes specifikumok szerepelnek ezeken a diákon. Most ezeket nem kívánom részletezni. Három specifikumot szeretnék kiemelni, amelyek fontosak és amelyek biztosítják, hogy az innovációk megfelelő időben kerüljenek piacra, és részei legyenek ennek a három szögnek. Hosszú távú látásmód, tehát hosszú távú perspektívát kínálunk, ez azt jelenti, hogy 7-15 éves korszakot ölelünk fel. Ennek ellenében azt várjuk, hogy az innovációt végzők, a startupok és egyéb vállalatok autonómá vállaljanak, váljanak pénzügyi szempontból. Nem kell, hogy azonnal önállóak legyenek, hanem együtt dolgozunk, és annak érdekében, hogy a 15. év végén folytassák a tevékenységüket, a piacnak a megoldásokat adjanak, mindenféle európai számítástechnikai megoldásokkal. A másik specifikum a magas szintű autonomitás és rugalmasság. Innovációs közösségről van szó, rendkívül autonóman dolgozhatnak, dolgozhatják ki a stratégiát, éves üzleti tervüket elkészíthetik, és úgy szervezhetik magukat, ami szerintük a számukra és a partnereik számára a legalkalmasabb. Mi nem tételezzük fel, hogy mi jobban tudjuk, hogy az innovációt hogyan kell végezni, és hogyan lehet gyorsan piacra dobni azt várjuk, hogy akik az innovációt végzik, ők maguk tudják ezt, ezért adunk ilyen nagy autonomiát és rugalmasságot. A kutatási eredmények és az innovációk nem programozhatóak, ezért van szükség erre a rugalmasságra és az autonómiára, hogy megfelelően tudjanak fejlődni. A következő pont pedig a hatékony irányítás úgy hozták létre a közönségüket, mint egy üzleti vállalkozást. Van egy vezető, van egy vezető testület, és helyi szintű vezetés is. Ezek csak bizonyos elemei a jellegzetességeinknek és a mi modellünknek, ami lehetővé teszi, hogy az innovációt végzők a feladataikra koncentrálhassanak. Napjainkban hat ö, úgynevezett ö, innovációs közösségünk van, hogy megoldásokat kínáljanak a klímaváltozás területén, a digitalizáció, a fenntartható energia, egészséges öregedés, nyersanyagok és a jövő. És még két közösséget fogunk létrehozni körülbelül három héten belül, mobilitás és pénzügyi területen. Ezek a földrajzi jelenlétünket itt láthatják, 40 ekoszisztéma, innovációs ökoszisztéma rende, létezik, amiket a közösségek hoztak létre az elmúlt 8 év során. Láthatók az is, hogy hol vannak a központjaink, és hogyha vannak még esetleg ezzel kapcsolatos kérdések, akkor részletekbe is mehetünk majd. Ezek a az úgynevezett regionális innovációs rendszerek, ez 2014-ben kérésre indult el, nevezetesen itt a parlament kérte, hogy biztosítsuk azt, hogy a kitűnő eredményeket el tudjuk terjeszteni azon részeire is Európának, amelyek közvetlenül nem részesülnek a tevékenységünkből. Néhány számadat, az Európai Bizottság félidős értékelésében, ami 2017-ben volt, megállapították, hogy ez a tevékenység egyedi. Ez igaz, mi vagyunk a legnagyobb innovatív közösség Európában, 40 központot hoztunk létre, most több mint ezer partner vesz ebben részre, kutatók, egyetemek és üzleti vállalkozások, több mint 6000 munkát helyet hoztunk létre, és ezek a munkahelyek, ezeket maga a az e, innovációs közösség hozta létre, és az a szélesebb gazdaságra is kihat. Azok az új termékek, amelyeket támogattunk, az 9 millió beruházást is hozott magával külső forrásokból. Több mint 1700-an vettek részt a vállalkozói programunkban. Ez egy eredmény, de ugyanakkor nekünk az a célunk, hogy hatást is gyakoroljunk, és majd megnézzük, hogy akik a mi oktatási programunkból kerülnek ki, azok később is hogyan tudnak teljesíteni. Tehát például hat hónapon belül találtak munkahelyet Európában. Tehát 15%-kal jobb a fizetésük, mint a programban részt nem vevők esetében. Ez csak egy mutató arra vonatkozó, hogy az eredményeinket hogyan értékeljük. A, biztosítjuk a szolgáltatásokat, összehozzuk a partnereket, és mindenféle szolgáltatásokat is kínálunk, támogató vállalkozásokat, hogy a laboratóriumból hogyan kerüljön el a felhasználóhoz a termék, illetve hogy hogyan alakítsuk. Tehát ezek a korszakalkotó innovációk, és egy szelekciót is végzünk, hogy melyek azok az innovációk, amik valóban korszakalkotóak. Ezt megtalálják a kézikönyvünkben, most nem mennék ezen végig, hármat említenék meg, amelyek az információnkban is megtalálhatóak. Először is a a Hyperloop nevű angolul nevezzük. Ez egy energia a forrás, amit Hollandiában hoztunk létre. A, a Hyperloop, a Hyper Loop, ez az olyan moz, közlekedési rendszer, ami külön bármilyen szinten összeköthet városokat. Ez egy úgy működik ez, mint egy autópálya városok között, és egyik ponttól a másik pontig közvetlen kapcsolatot jelent. Megadja azt a szükséges energiát, ami ehhez a technológiához kell. Ez egy radikális technológia. Miért? Azért, mert ez az Európa Hyperloop az első olyan európai vállalat, amely ezzel a technológiával foglalkozik, és egy olyan közlekedési rendszert hoz létre, amelyik anyagilag vállalható, röviden, gyorsan és kibocsátás nélkül biztonságosan utazhat bárki. Ezt az energiát vizsgálták, és ez 5 millió euróval indult egy startup vállalkozás, a szabványozás, a szabályozása ennek a technológiának, és a hatékony megvalósítását is célba vetik Európában. Hol tartunk ma? 2018-ban 1,2 millió e, euró befektetést vonzott magához a vállalat, és az első kísérleti egység is létrejött e, a Technológiai Egyetemen. A második példa, amit meg kellene említeni, ez a Lilium Aviation, ez is egy startup, a Németországban indították el. A Lilium a világ első elektroni, elektronikus merlegesen fel és leszálló közlekedési eszközét hozták létre. 800 kiló, és 200-300 km per órás sebességgel tud haladni, és ez, a, ez egy könnyű repülőgép, fele annyit fogyaszt, mint amit a leghatékonyabb jelenlegi elektromos gépjárművek használnak. A liliumnak természetesen mindenféle pozitív kihatásai van a környezetre, csökkenti a környezetszennyezést. Ezek két és öt ülőhelyes gépek úgy működnek tulajdonképpen, mint egy taxi. Tehát a lilium terméke gyors, egyszerű, kényelmes, biztonságos, kibocsátásmentes és olcsó közlekedési eszközt dolgozott ki. A Liliummal ötször olyan gyorsan lehet utazni, mint egy gépkocsiban, és a kereskedelmi szempontból teljesen elektromos, vertikálisan le és felszálló gépjárműről van szó. Párizs, Londont 300 km óra sebességgel megy, ez olyan, mint egy Forma 1-es autóval mennénk, az egész elektronikus, tehát sem zaj, sem egyéb szennyeződés nincsen. A ö, köz 2014-ben csatlakoztak, mikor elfogadták a programjukat. Azzal, hogy részt vesznek az innovációs fejlesztésben, ez a startup képes volt az üzleti modelljét is elfogadtatni, és komoly beruházókat, befektetőket is tudtak magukhoz vonzani. Az első sikeres teszt repüléseiket is elvégezték, és a több mint 100 millió USA dollár tőkét sikerült megszerezniük. Jelenleg a vállalatnak körülbelül 100 alkalmazottja van, az európai űrügynökség is támogatja a tevékenységüket. És az legutolsó példa, amit beszeretnék mutatni, ez a Navia. A Navia, ez egy digitális vállalat Franciaországban, egy teljesen önvezető gépjárművet fejlesztett ki. A Navia optimalizálja az utazást olyan területeken, ami a gépkocsinak túl rövid táv, viszont gyalogoláshoz pedig túl hosszú. Ez egy innovatív közlekedési eszköz, és a tulajdonképpen gyalogos övezetekben is tud közelkedni, vagy a közutakon, ez szabályozás kérdése, és alkalmazkodó megoldásokat tud nyújtani vállalatoknak, amelyek például akarják javítani a dolgozóik közlekedési lehetőségeit. Ez egy radikális, teljesen újszerű, mert száz százalékban önvezető és elektromos és tulajdonképpen 15 utast tud szállítani 5 km per óra sebességgel tud haladni, és tud terhet is szállítani. A 2015-ben csatlakozott a programhoz, az első 4,1 milliárd millióval indult, aztán 30 milliót kapta 2016-ban, és 2018-ban ez az az év, amikor 18 millió eurót tudtak összegyűjteni befektetőktől. 50 mérnökkel dolgoznak, 200 fővel, Lyonban találhatók, olasz, japán, Svájc is részt vesz a programban. És végezetül egy utolsó megjegyzés, ezek csak néhány példa az innovatív megoldásokból, innovatív megoldásokat hoztunk a közös globális kihívásokra, és kézzelfogható eredményeket kívánunk letenni az asztalra, csak úgy, mint az elmúlt években. Át akarjuk hidalni a, a szakadékot a fejlett és a kevésbé fejlett területek között, és a jövőképünk az itt szerepel ezen a dián, nevezetesen, hogy globális innováció vezetők legyünk, az egész világnak adjunk megoldásokat, javítsuk az európaiak élet minőségét, és megfeleljünk a szociális kihívásoknak. A stratégiai kihívási agendánkat is összeállítottuk 2017-ben, és tovább tárgyalunk a képviselőházzal is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Femelsz asszony, nagyon érdekes volt ez a bevezető előadás. Most pedig nagy örömmel üdvözlöm Luis Sánchez Álvarez urat, az Európai Bizottság Kutatás és Innovációs Főigazgatóságától. Sánchez Alvarez úr, kérem tartsa meg az előadását, 10 perce van. So, Mr. Chairman, uh, members of the parliament, thank you very much for... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, asszony, képviselő urak, köszönöm szépen, hogy a STOA panel ülésére meghívták az Európai Bizottságot is egy nagyon érdekes vita az innováció jövőjéről, és különösen érdekes ez számunkra az Európai Bizottságnál úgy ö, találjuk, hogy a fizikális világ, a fizikai világ és a digitális technológia ö, keresztútján állunk. Az ipari szektor számára meghatározóak ezek a pillanatok. A, világ különböző országai rengeteget fektetnek a kutatásba és az innovációba, mm, olyan technológiákba, amikről azt gondolják, hogy domináns hatásuk lesz a világban a jövőben. Nagyon fontos tehát, hogy Európának vezető szerepe maradjon a fontos ipari területeken mit tesz az Európai Bizottság a korszakalkotó innováció terén? Mit tesz és mit tervez tenni a közeljövőben? Az előadásom 10 perces lesz, és két fő dologról fog szólni, a jelenlegi Horizon 2020-ról, a most zajló közbülső értékelésről, és a Horizon Europe jövőjéről. Először is azt mondhatnám, hogy a az korszakalkotó innovációval külön nem foglalkozik a Horizon 2020 egyik része sem, de mindig szerepeltek a programban ilyen innovációk. Nagyon sikeres ez a program. Az közbülső értékelés azt mondja ki, hogy nagyon fontos hiányosságokat tölt be az EU támogatásában a piacokat létrehozó innováció terén de ugye időre van szükség ahhoz, hogy értékelni lehessen, hogy mi számít korszakalkotónak, ezért nagyon nehéz számokban kifejezni az elért eredményeket. Az értékelési jelentés szerint azonban jelentősen lehet erősíteni a korszakalkotó innovációra szánt támogatást, ezt nem csak a bizottság gondolja, hanem a partnerek is. Például a KKV eszköz, amely több mint 3000 projektet támogatott eddig, um, egyaránt támogatja a korszakalkotó és az alapinnovációt és És a bizottságnak az egyik fő célja, hogy ezt továbbfejlesz-e. Tehát a jövőbeli kutatás és innovációs keretprogram kialakításakor figyelembe vesszük a LAMI jelentést, Európa kihívásait, a innovátorok magas szintű csoportja is arra biztatja a bizottságot, hogy foglalkozunk többet az ilyen deep tech korszakalkotó fejlesztésekkel, innovációval. Ázsiához képest erre kevés pénzt szántunk eddig. Az Európai Bizottságnak az volt a reakciója erre, hogy az Európai Innovációs Tanács pilot projektjét indította be, ami utat, hidat épít a Horizon Európa felé. Összesen 2,7 milliárd euró áll rendelkezésre átfogó módon a korszakalkotó innovációra, a KKV eszköz most már teljesen alulról felfelé építkezik, és a különböző technológiák, iparágak és tudományos területek között működik ez a pilotprojekt. Interjúkat készítettünk a különböző értékelőkkel. Második szakaszában a KKV értékelésnek. You support the frontier research Then the FTI, the fast track FET Open az első eszköz 715 millió euróval, az FTI 300 millió euróval rendelkezik. Néhány előzetes szám a támogatott az idén támogatott projektekről az EIC pilot keretében 747 résztvevőről számolhatunk be, körülbelül 360 millió euró nettó EU kontribúcióról, és itt látható az országonkénti megoszlás. Az Európai Bizottság következő horizon javaslata megjelenése óta a tanács azt kérte a bizottságtól, hogy egy új pilot kezdeményezést tegyen az áttörést jelentő innováció terén. Ugye a magas kockázatú innovációkra nehéz finanszírozást találni Európában, a beruházók vonakodnak az ilyen nagyon magas kockázatú és hosszú innovációs ciklusú projektekre pénzt adni. Másfelől az európai startupok számára nagy kihívás felnőni a piachoz, és a tagállami eh, szinten nincs meg a finanszírozás ez az új pilot, amit most készítünk elő, a teljes körű Európai Innovációs Tanács kialakításához vezet majd el az Horizon Európa keretében. Tehát a következő szakasz a teljes körű Európai Innovációs Tanács kialakítása lesz. A Horizon 2020-ban, mint említettem, nincs külön a, a az áttörést jelentő korszakalkotó innovációkra szánt támogatás. Ez a tanács viszont kifejezetten ezzel fog foglalkozni. Az Európai Innovációs Tanács olyan innovációkat fog támogatni, amelyekről feltételezhető, hogy nagy léptékben megvalósulhatnak, és túl kockázatosak a privát befektetők számára. Lesz egy útkereső és egy gyorsító eszköz is. A hatás tanulmányból egyértelmű, hogy hogy a fiatal cégek alakítják majd a piacokat. Nagyon kevés ilyen van azonban Európában. Európában kevés a működő tőke, és le vagyunk maradva az új technológiák gyors transferében a piacokra, különösen a deep tech területén. Az európai innovátorok nem tudják kihasználni az unió léptékét, mert túl bonyolult a szabályozás, és az ökoszisztéma túlságosan felaprózódott, ezzel is foglalkoznia kell majd a Horizon Europe-nak és hát a vállalkozói készségek fejlesztése is fontos. Alapvetően a Pathfinder, az útkereső új területeket fog feltárni, a FET Open és a FET Proaktív kumulatív tapasztalati alapján az korai technológiai és kereskedelmi állapot felmérése alapján egyetlen haszonélvező vagy konzorcium is igénybe veheti majd egyéni kutatók, startupok, egyetemek, kutató közösségek is megkaphatják. Alulról felfelé működő projektek ezek. Tranzíciós tevékenységek kapnak támogatást. És látható itt a szlájdon, hogy nagyon szoros együttműködés valósul majd meg az Európai Kutatási Tanácssal, a Marie Curie programmal, és természetesen az EIT-vel, EIT kikekkel. Végül pedig az a gyorsító vagy accelerátor eszköz. Ez, volt, ez lesz a nagy újdonság az innovációs tanácsnál. A még bankok által nem finanszírozott, vagy nem eléggé vonzó projektek támogatásáról van itt szó. Az új újdonság az lesz, hogy kevert finanszírozás is megvalósulhat, a TRL 5-6-tól 8-ig tartó szinteken, kiválasztott projekteknél, tőkével támogatjuk a befektetést, és aztán jön a TRL 9-es szint. És ezt egészíti ki az adósságfinanszírozás, amikor erre szükség van a KKV-knél. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen. Most pedig harmadik és egyben utolsó előadásunkra Andrán Nozekruk, Pietrinek adom meg a szót a Jedi kezdeményezéstől. Ő fogja az utolsó előadást megtartani, tessék. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Egy kicsit meg vagyok lepve, hogy szinte teljesen üres a terem, miközben erről a fontos kérdésről beszélek. Bizonyára nagyon fontos dolgaik vannak a bizottsági tagoknak, de a ö, civil társadalom képviselőjeként nem tudok ezen nem meglepődni. Három bevezető pont. A Jedi egy a technológia ökoszisztéma hozta létre, körülbelül hét európai ország vesz benne részt. A bemutató azt mutatja, hogy nagy európai magazinnak a jelent meg, amikor egy évvel ezelőtt ezt az ötletet bevezettük. Továbbá egy kicsit durván fogok reagálni a kommentárokra, de mindenképpen fontos, hogy az üzenetet tudjuk továbbítani és szeretném még egyszer elmondani, hogy miért beszélünk erről a korszakalkotó innovációkról. Mindenki nagyra értékeli a különböző kommentárokat, a kutatási főigazgatóság részéről, de felvetődik a kérdés, hogy miért olyan fontos, vagy miért nem fontos mindez. Mondhatunk, amit akarunk az Európa nagyságáról, képességéről, kutatásairól, de nem mi vagyunk az élvonalban, veszítünk a technológiai haladásban, fejlődésben. Ha megnézzük a jobb oldalon a világ tíz legnagyobb vállalatából, most hát tízből hét van, amik technológiai vállalatok. És ez azt jelenti, hogy a jövőben a technológia fogja vezerelni a növekedést és a fejlődést. Ez azt is jelenti, hogy sokkal jobban fogunk függeni a technológiáktól, a társadalmunknak a, az ellenállása. És ez már egy horror képet fest. Google Trans, Translatorral fordítják az állampolgárok a szövegeiket, Tesla autót vezetnek, és a Netflixen nézik a filmeket. Ha megnézzük a videót, amelyik ezt bemutatja, megint csak mondhatunk, amit akarunk. 2017-ben már a ö, kockázati tőkének a legnagyobb részét Kína, USA, és a maradékot Európa és a világ egyéb része, Japán, Szingapur, Izrael adták össze, és a bátor Európai Unió. Tehát mindenképpen vesztesek vagyunk egyenre. Miért ennyire fontos ez, és miért nem beszéltünk erről az innovációról már tíz évvel ezelőtt? Mindenki tartott tőle egy kicsit, és egy nagyon felgyorsult a technológiai fejlődés. Az egyik, hogy a, a nyerő, aki a nyertes, az besöpör mindent, második, még az Apple sem volt az első a smart smartfonjaival, az okos telefonjaival. Ez egyszerűen ma már nem lehetne úgy, ahogy ez történt. Annyira felgyorsultak az adatcserék, a 90%-a az létrejövő adatoknak az elmúlt két évben jött létre, és tovább tart ez a gyorsulás, és nézzék meg a monopóliumoknak a piaci részesedésüket, Amazon, Google, például a Google 90%, Amazon 43% és a Facebook 55 át mondhatja magának az összes internet felhasználóból. Tehát ezek teljesen új helyzet, ami azt eredményezi, hogy a sebesség a legfontosabb. És elsőnek lenni az nem luxus, hanem az már egy elengedhetetlen dolog. Egyre kevésbé fontos, hogy értéket teremtsünk és piaci részesedésre tegyünk szert. A lényeges dolog az az, hogy elsők legyünk, és az európaiak számára, akik nagyon sok csatát veszítettek az elmúlt években, még fontosabb ez, hogyha vissza akarunk kerülni az élvonalba. Ugyanakkor egy pozitív üzenet is, amit szeretnék elmondani. Ha valamit feladunk az eszközökből, akkor meg tudjuk tenni ezt a váltást, mert ö, soha nem volt még ilyen lehetőség a történelemben, Nézzük csak meg a nagy amerikai, kínai vállalatokat. Tíz évvel ezelőtt azok is teljesen másak voltak. Csak Európában van az, hogy a 50 legnagyobb vállalatból még 20 évvel ezelőtt is az 50 legnagyobb között voltak. Mit javasoltunk? Mi azt mondjuk, hogy itt nem kockázati tőkéről van szó, nem alapkutatásokról. Ezek persze fontosak, több pénz az mindig jobb, mint a kevés pénz, de nagyon nagy a szakadék a kutatás és a piacon való megjelenés között. Tehát ez a szakadék, ami egy kicsit figyelmen kívül maradt, ez a lényeg, hogy áthidaljuk a szakadékot a között, hogy a magánszektornak ez túl költséges vagy túl kockázatos. És a csedája azt szeretné, hogy egy olyan intézmény legyünk, mint ami Amerikában is létezik, hogy ezeket a projekteket felkaroljuk, amiknek nagy hatások lehet, de egyelőre nem finanszírozható finanszírozhatóak üzleti alapon. Tehát azzal a mítosszal le kell számolni, hogy több kockázati tőke majd megoldja a problémát. Nem ez a helyzet. Ezt ezt már tíz éve látjuk. Francia kormány is ezt látta be a múlt évben. Hogyha nem ö, fektetnek be, ha nincs üzleti modell, akkor senki sem fektet az áttörő innovációkba öt év már nagyon hosszú, hogy öt éven belül megjelenjen valaki. Ezért van szükség erre a piros részre, ami az áthidalást adja, azért, hogy ez a lépés megtörténhessen. Az alapkutatásunk az főként kimerül a publikációkban, ez az alfa és omagája a kutatásnak, de kell az alapkutatás, de utána prototípust kell gyártani. Ha van prototípus, akkor már ez aztán finanszírozható a piaci erőkkel is. Ez a mi megközelítésünk. Mit is teszünk mi? Nagyon hosszú idő alatt döntünk, általában uniós szinten már változik, általában 6-12 hónap kell egy-egy döntésnek a megszületéséhez, és senki sem tudja megmondani, hogy mi történik. Trump úr ugyan próbál ezzel változtatni, de ugyanakkor több száz ezer, vagy néhány millió eurót fektetünk abba, hogyha egy áttörő innovációval találkozunk nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a legnagyobb tehetségeket magunkhoz vonzunk. Ehhez viszont nagyon sok pénzt kell adni még hozzá gyorsan, és jó félidős értékelést is kell végezni, de sok emberrel dolgozunk, a unióban lévőkkel is. A követelmény sokkal magasabb induláskor. Mi úgy gondoljuk, hogy az idő elmúlásával kell egyre jobban emelni a követelményeket. Valóban változ, változást hoz-e az adott projekt, gyorsul-e, ha nem, akkor le kell állítani. Nem tudunk projekteket leállítani itt a kontinensen, ez egyszerűen egy önellentmondás. És végezetül prototípusig kell eljutni kell egy kutatási dokumentum, ez nagyon fontos az egyetemeken is. A, általában nem használják fel, vagy ami történik, hogy a nagy monopóliumok létrehoznak ö, tímeket, az egyetemeket lefölözik, ö, és a legtehetségesebb embereket magukhoz vonzák, tehát az agyelszívás működik, és a PhD-seket is magukhoz mondják, ezt nem szabad megengedni. Nekünk kell a prototípusokat elkészíteni, mert így tudunk bekapcsolódni a pénzügyi körökbe. Ez egy nagyon provokatív dia, tudom, hogy az Európai Parlamentben általában azt hogy igen, meg kell kétszerezni az összeget, igen, több pénz, több pénz mindig jobb, mint a kevés pénz hat éve, öt év alatt 6 milliárdot ruháztak be, ezzel szemben 2014-2020 között 85 milliárdot ruháztak be. Tehát az internet, a drónok, a GPS, a Google gépkocsik, amelyek a Teslák, akik az iPhone-t, akik használt, gazdák, azok nagyon jól tudják, hogy például a hangfelismerő rendszer és egyebek mennyi, mekkora újdonságot jelentnek. Mi ebben a korszakalkotó az európai pénzzel? Szerintem nagyon sok minden történt, nagyszerű dolgok születtek, de ahogy az első dián mondtam, egyszerűen meg kell változtatnunk a módszert. Mi az, amit mi javaslunk? Először is a Tech for Tech az nem működött, egészen más a helyzet. Új ö, megállapodás paktumot kell kötnünk, nem elég, hogyha a döntést föntről lefelé hozzák, kell, hogy kapcsolat legyen a parlament, a bizottság, a tagállamok között, amelyeknek hosszú távú látásmódja kellene, hogy legyen, és nagyon fontos a technológia ökoszisztéma valószínűleg sokkal közelebb áll ahhoz, ami, amire szüksége van a piacnak. Tudjuk, hogy vannak szűk keresztmetszetek, a magánszektorban a magántőke nem fektet be, de sokkal több vállalkozóra van szükségünk, és a, nek a játéknak a neve a sebesség. Például a kínaiak is nagyon aggasztóak, mert nem feltétlenül áttörő innovációkkal lépnek fel, de nagyon gyorsan készítik el a prototípusokat, és hogyha az iPhone-nak 10 prototípusa van évente, az azt is jelenti, hogy ez a picike növekedés is végül is nagyon fontossá válik. Hölgyeim és uraim, nem vagyok politikus, de úgy gondolom, hogy valamennyiünk számára az is fontos, hogyha úgy haladunk, mint eddig, akkor nem lesz hatása ennek az ökoszisztémára. És ez nagyon fontos, mert a demokrácia is kockán forog akik visszajönnek Kínából, azt mondják, hogy na igen, az egy ország, ahol valami történik. Ha mi nem csináljuk ugyanezt, főként technológiai területen, csak gondolkozzunk a kibertérre, a hamis hírekre, a szociális megállapodásokra, például az arcfelismerő programok, egyszerűen megváltoztatják a társadalmi szerződéseket, megállapodásokat. És a diagnosztika eh, az lesz az állampolgároknak a tagállamokban. Én Németországot, Franciaországot ismerem, kettős állampolgár vagyok. Ez történik úgy eh, politikusoknak nincs eh, már ráhatásuk a dolgokra. Nem várhat, nyitjuk ki 2021-et az Európai Unió számára, ez egy alap probléma. Az elkövetkezendő 7 év terveire eh, gondolunk, akkor 2012-ben eldöntjük, hogy mi lesz majd 2014-ben és 20-ban, most pedig azt, hogy 21-ben és 28-ban, akkor itt veszítettünk. Olyan gyorsan halad a világ, hogy egy év veszteség az tíz év vesztességgel ér fel a, összehasonlítva a múlttal. Nem arrogancia beszél belőlem, hanem szeretném, hogyha az korszakalkotó innováció valóban felkerülne az agendára. Macron úr is erről már elnök beszélt erről szeptemberben, és nagyon sokan szóltak már erről a kérdésről. összehoztuk a technológia ökoszisztémát, a nagyvállalatokat, a startupokat, amiket önök is említettek, a repülő gépjárművek, a buszok, és így tovább. Mert úgy gondoljuk, hogy a startupokat, a vállalkozásokat és a kutatókat kell összehozni. Ez a legfontosabb kérdés mert ugye a sebesség a fontos, és a megfelelő innovációnak a megtalálása, és hogy milyen témára kell fordítanunk a rendelkezésre álló pénzt ahhoz, hogy komoly hatásunk legyen a jövőre. Ez a fontos. Ami a probléma az az, hogy nagyon sokat beszélünk, és aztán kevés történik. Hat hónap ezelőtt hoztunk egy döntést, hogy nem tudunk 2021-ig várni, amit mi csinálni akarunk, kell, hogy legyen egy európai eszköz 2021-re, eh, de már ezt megelőzően is kell egy olyan eszköz, amelyiket rendelkezésére tudjuk á, eh, biztosítani a kormányoknak. 15 eh, program menedzsert is felvettünk. Nagyon nehéz ilyen embereket találni, akik tudós, tudás szempontjából is jók, akik karizmatikusak és projektet is tudnak irányítani. Három nagy kihívás van, 15 millió euróval, és ezek mind visszanemtérítendő kölcsönök. Például el fogjuk indítani a cloud rendszerrel mert ugye Európában csak 5%-át használják ki ennek, lehet-e valamit tenni annak érdekében, hogy ezt 90%-ban használjuk, hogy a 99%-os legyen a ráknak a felismerése, illetve előrejelzése, akkor a reptéri biztonsági rendszerek, a szkennelők, mert ottan szükség van képfeldolgozásra, vegyi anyagok vizsgálatára, és így tovább. Glifoszát ugyancsak egy nagyon fontos kérdés, ahol az innováció valószínűleg lehetővé teszi, majd, hogy ne legyenek megosztottak az állampolgárok attól függően, hogy vidéken vagy városban élnek-e, hanem pozitív eredményeket hozhassunk mindenki számára. Természetesen finanszírozást is keresünk, eddig nem sok támogatást kaptunk, mert eh, azt mondták, hogy a jelenlegi uniós eh, rendszerek nem kellő rugalmasságúak, de tárgyalunk a bizottsággal ezzel. A nagy alapítványok és nagy európai régiók sokkal inkább készen állnak ezeknek a projekteknek a finanszírozására. Lehet, hogy azért, mert azt is bizonyítani akarják, hogy a rugalmasság náluk van, ezért is eh, hívnak meg bennünket, és ez a 15 programmenedzser majd remélhetőleg kézbe veszi a dolgokat. Köszönöm szépen! Thank you so much for... Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes és nagyon ö, ich, ö, stimuláló, ösztönző előadást. Az a probléma Strasbourgban egyszerre túl sok ülés zajlik, nekem a Libe szakbizottságban kellene most szavaznom, de mivel póttag vagyok, ezért választhattam, és most itt vagyok. De hogyha teljes jogú tag lennék, a Libe szakbizottságban, akkor valószínűleg kénytelenek most szavazni, és nem hallgathatnám az érdekes előadásaikat. De a technológiának köszönhetően nagyon sokan követik a webstreamen azt, amiről beszélünk Brüsszelben is, tehát az önök mondandóját. Boni úrnak megadnám a szót akkor. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy én szólhatok elsőként, és mindenképpen köszönöm az előadásokat. Szerintem nagyon hasznosak, nagyon fontosak az európai innovációs és technológiai intézet tevékenységével sokat foglalkozunk a Horizon 2020, illetve a Horizon Európa jövője nagyon fontos, és kiválóak a tervek. Az Európai Bizottság véleményem szerint jól felkészült a jövőre, és nagyon nagy munkát végeztek önök el az eltelt év során. Köszönöm szépen, hogy ezt az Európai Innovációs Tanácsot felállítják, ez alapvető fontosságú. Néhány dilemmáról is hallhattunk én azzal kezdeném, hogy a probléma szempontjából egy politikai véleményt mondanék, illetve a politikai véleményekről beszélnék. Sajnos a politikai szinten nagyon gyakran olyan megoldásokról folyik a szó, amelyek 20-25 évvel ezelőtt voltak hasznosak mezőgazdaságról beszélünk, de precíziós mezőgazdaságról nincs szó. Közlekedésről beszélünk, de nem beszélünk az új nagysebességű technológiákról. Tegnap elfogadtuk az új távközlési csomagot, és megbeszéltük, hogy mi lesz a fő üzenet? Az, hogy jövő májustól a nemzetközi hívások olcsóbbak lesznek. Kit érdekel ez? Innovációs szempontból ennek semmi jelentősége nincs. Azt kellene megbeszélni, hogy az új távközlési csomag, hogy segítheti elő az 5G infrastruktúrát, ami egy csomó innovatív megoldásnak az alapja, és hogyan lehet az 5G infrastruktúrába fektetni nagyon nehéz volt a jogalkotói megoldásban megfelelő eszközöket kialakítani ennek a területnek a finanszírozására. Tehát a mentalitással van a probléma, hogy őszintén szólva nem igazán innováció barát a mentalitás, és meg kell beszélni, hogy hogyan lehet ezen változtatni. Nagyon aggódom, ugyanis az európai mm, miniszterek tanácsának a szintjén, illetve a parlament, a tagállamok szintjén a 2021-2027-es időszak költségvetéséről vitát folytatunk. A fő kérdés a körül fog forogni, hogy Parlament által javasolt növekményt hogyan faragják le. Nem a kohéziós politikából, hanem a Horizon Európából akarnak majd lefaragni. És ez nagyon aggaszt engem, hogy bűnbak lesz a tudomány a köz, vagy a nyilvános vitában. Nagyon fontos ezzel foglalkozni, mert Véleményem szerint a 2020 utáni költségvetési keret vitájában sokkal erőteljesebben össze kell hangolni az erőfeszítéseinket, és több nagy rendezvényt kell szervezni, sokkal erőteljesebb nyilvános jelzést kell adni a politikusoknak, a nyilvánosságnak, a közvéleménynek, mert egyfelől nem csak pénzkérdésről van szó, de amikor innovációról van szó, akkor 5-6-8 éve beszélünk már arról, hogy nincs elég pénz a kockázatos innovációra. Másfelől viszont vannak, lennének lehetőségek, a probléma a mentalitással van. Mit is jelent a korszakalkotó innováció, a disruptív innovációra, amiről most szó van? Tehát nem minden innovációról volt itt szó, hanem a kifejezetten korszakalkotó innovációkról, és itt össze kell hangolni az erőfeszítéseinket. Két téma, uh, uh, hogyha innovatívabbak akarunk lenni, és a korszakalkotó innovációra akarunk központosítani, akkor a környezeti kihívásokkal is foglalkozni kell. Itt az Európai Parlamentben van érdeklődés ez iránt, de sokan azt mondják, hogy Á, az iparunk számára ez nem annyira hasznos, nem kell ekkora erőfeszítéseket tenni, nem kell 35% elég a 20%. Tehát erőteljesebben kell kommunikálni. Fontos lenne a környezetvédelem területe, szerintem egy fontos terület, a második pedig az egészségügy kérdése. Ez meghatározó lesz. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne megmutatni az embereknek, hogy mindenki nyertese lesz annak, hogyha innovatívabb a társadalom, mert az egészségügy mindenkit érint, a gyerekektől az idősekig. És ezt az üzenetet el kell juttatnunk az emberekhez az egészségügyel kapcsolatban. És teljesen egyetértek a Jedi szervezet prioritásait olvasva, azt kell, hogy mondjam, hogy jobb, ha megoldunk problémákat, mint hogyha csak felsoroljuk a kihívásokat, problémákat, veszélyeket. Nem jó egyszerűen tartani az új technológiáktól. A másik dolog pedig, hogy ugye ott vannak az amerikai cégek, őket kell inkább fékezni, ellenük kell harcolni, mondják egyesek. Ez egy probléma, ez a gyengeségünkből ered, nem az erősségünket mutatja. Úgy gondolom, hogy tehát a mentalitásunkon kell változtatni, hogyha tényleg előre akarunk lépni. Én új tag vagyok ebben a ö, csoportban, egyébként az ITRE szakbizottságban, a LIBE szakbizottságban, sok mindennel, például adatokkal foglalkozom, nem csak adatvédelemmel, hanem adatfeldolgozással, különböző feltételekkel, stb. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ö, jó üzenetet készítsünk és juttassunk el a korszakalkotó vagy diszruptív innováció terén, és hogy megmutassuk, hogy milyen eredmények, milyen haszon várható az egyes ember számára az Európai Unióban ettől. Mert úgy gondolom, hogy jó érvekre van szükségünk a tagállamokkal való vitában a költségvetésről, hogy megőrizhessük az EU kutatási támogatásait. 2018 vége van. Én lengyel vagyok. Lengyelországban a kutatóközpontoknak fel kell készülniük a Horizon Európára, több egyetemet kellene, több kezdővállalkozást, induló vállalkozást bevonni, hogyha körülnézünk Európában, egyértelmű, hogy szakadék van nyugat és kelet között, és én nem olyan EP képviselő vagyok, aki azt mondja, hogy ez a nyugati országok hibája, ez a mi hibánk, sokkal többet kell tennünk, aktívabbaknak kell lennünk nekünk is. Köszönöm szépen. Tudom, hogy általános dolgokat vetettem fel, de úgy gondolom, hogy a mentalitás és a nyilvánosságnak szent üzenetünk nagyon fontosak. Az innováció az egyetlen eszköz, amivel elérhetjük, hogy a versenyben előnyösebb helyzetbe kerüljünk, hogyha a világban körülnézünk és a jövőre tekintünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bani úr. Foglalkozunk néhány más kérdéssel is. Femelsz asszony, ön azt mondta, hogy a Hyperloop projekt nagyon figyelmre méltó, de van egy olyan érzésem, hogy egy kis, nagyon picike költségvetésről beszélünk. Hogyha több pénzre lenne szükség, és gondolom, hogy arra van, akkor a többet, többi pénz honnan jön össze? Nagyon érdekesnek tűnik a projekt, viszont nagyon távol áll a piactól. Hogyan lehet ezt a disruptív potenciált kihozni ebből? úgy gondolom, hogy támogatta azt az ötletet, hogy az Európai Uniónak bátorítania kellene a kockázati tőkét hogy az Egyesült Államok modelljének megfelelően működjön, járjon el. Véleménye szerint azonban hogyan kellene mindezt tennünk? És végezetül pedig a Jedi projektre térnék ki. Nagyon köszönöm a sok gondolatébresztő előadását. Azt hiszem, hogy a Jedi-nál is vannak pénzügyi problémák. Nyilván önök a legjobbak, hogyha a német-francia koalíció van, akkor sok minden összehozható, azonban tudna erről még bővebben, részletesebben beszélni, és mi, európaiak, hogyan tudjuk behozni az amerikaiak Kína előnyeit, úgy, hogy ugyanakkor ne kompromitáljuk a kapcsolatainkat, és megfelelően védjük az európai értékeket is. Itt most gondolok például a fogyasztóvédelemre, ami nem olyan, mint más országokban valamennyi hozzászólóhoz, hogyha kollégáimmal találkoznom kellene, akik most nincsenek itt, és ezt kell elmondanom nekik, hogy miről is beszéltünk itt ma, akkor egy mondatban önöknek mi lenne az üzenetük az ő számukra, és arról, hogy a parlament szerepe hogyan alakuljon az ambiciózus fejlesztési programokban Kérem, hogy három-három percben válaszoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr, a kérdéseket. Köszönöm, Bani úr, a nagyon bizalmat keltő válaszait, és a néhány pontra én is szeretnék kitérni, amit említett, többek között a gondolkodásmóddal kapcsolatban, az ekoszisztéma és a rugalmasság kérdéseivel. És természetesen a költségvetés fontos, az is fontos, hogy a piacra kerüljenek ezek az innovációk, és az Európai Parlament eh, tehát pedig, amikor önök úgy döntenek, vagy döntenek a mi jövőnkről, az is fontos. A gondolkodásmód, hosszú távú stratégiát, amikor kidolgoztuk, akkor megnéztük az innovációs modellünket, hatástanulmányt készítettünk, és megnéztük, hogy mely modellek működtek igazán jól, mi az, amit javítani szükséges, és voltak nagyon érdekes tanulságok. Az egyik eh, eredménye a méreható elemzésünknek az volt, hogy valóban az e IIT innováció az nagyon fontos, ha a különböző területeket vizsgáljuk, akkor szisztematikus változásra, magatartásbeli változásokra is szükség van. Ezeket vizsgáltuk, illetve az oktatási programmal, a vállalkozói programunkkal ezt céloztuk meg. Valamennyien tudjuk, hogyha változtatni akarunk a gondolkodásmódon, akkor minden, sokkal korábban kell kezdenünk, ezt szeretnénk tenni a jövőben, tehát az oktatásban, említették az egészségügyi szektort, fontos, hogy a technológia meglegyen, meglegyenek a páciensek, a páciensek legyenek tudatában annak, hogy mit tudunk adni, és természetesen kellenek az egészségügyi ellátók, szolgáltatók. Tehát ezeknek mind együtt kell dolgozni. Ideértve a technológiát is, és a magatartásváltást ezért fontos az innováció, nagyon szélesen értelmez a technológia, fontos, de például szociális innováció, termékinnováció, szolgáltatás innováció, mindezek a példák, amiket önök is említettek, valójában üzleti modell innovációt jelentenek. Tehát egyszerűen Facebooknak is disruptívnak kell lennie, ez egy üzleti modell innováció. Tehát ennyit a a magatartás, eh, a gondolkodásmód változása teszi lehetővé az innovációt, illetve azt, hogy a nagy közönség elfogadja. Mindenkit be kell kapcsolni, az ekoszisztéma, e, pán-európai az ekoszisztéma, ezért hoztunk létre 40 pontot. Vannak regionális hozzáférési pontjaink, ez fontos az állampolgároknak, de egyablakos megoldást választottunk, és eh, az egész unió megnyílik annak, aki egy, egy ilyen ekoszisztémába be akar kapcsolódni. Rugalmasságra szükség van. Most eh, abban a helyzetben vagyunk, hogy eh, kaptunk egy bizonyos derogációt, hogy úgy mondjam, a pénzügyi szabályozás alól, ami nagyon se- sokat segít az innovációban. Nem lehet projektet leállítani uniós szinten, hát ez azért nem egészen igaz, az innovációról beszélünk, hogyha az innováció ígéretes, de végül is mégsem hozza azt, amit reméltünk, akkor le el tudjuk állítani. Átvihetjük a következő költségvetési évre, de utána le is állathatjuk. Tehát az is fontos az európai adófizető pénzének felhasználása szempontjából, hogy adott esetben egy projekt, ha nem hozza, amit vártunk, leállítható. Azt is említettem, hogy eh, három héten belül még két területet ki fogunk jelölni, amelyek fontosak Európára számára. 4,1 milliót fogunk erre költeni, azzal az ipari, a városi mobilitás, és ez nagyon sok állampolgárt érint egész Európában. Ezen a területen tettünk már ígéreteket. Ha megoldásokat akarunk hozni és adni, akkor költségvetés is kell hozzá, hogy ezt megtehessük a, mi az első közösségünk, amely 2010-ben kezd, kezdődött, az a jövő évben ö, kifut, de ha megoldásokat akarunk hozni, ha változtatni akarunk az állampolgárok életén, akkor további EIT innovációs közösséget kell létrehoznunk a társadalmi kihívások egyéb területén, például ellenállás, biztonság, migráció, szavahihetőség és így tovább ezek fontosak, ez nem csak a, az ideális dolog, hanem mindazok a példák, amiket mondtam, ezek sikeresek voltak, sikeresen piacra is kerültek ezek a találmányok. Köszönöm szépen. Szeretném folytatni azzal, amit Boni úr mondott, mert nagyon fontos dolgokat említett meg az egyik beszélt a kommunikációról. A bizottság tisztában van azzal, hogy az állampolgárok felé irányuló kommunikáción javítanunk kell, hogy büszképek legyenek a tudományra, hogy jobban értsék, hogy mi az, amit az Európai Tudományos Társaság vagy ágazat termel, előállít. Fontos a részvétel is a dönt jelentésekben, a stratégiai tervezésen keresztül. Tehát a bizottság az elkövetkezendő keretprogramban létre fogja hozni a stratégiai tervezést valamennyi érintett féllel bevon, és az iparral együtt kell megállapítani, hogy mik a valódi prioritások. Tehát nem egy föntről lefelé módon fogja eldönteni a bizottság, hogy ezek a fontos kérdések, és akkor most mindenki ezt meg ezt fogja csinálni, a következő dolog, ami szorosan kapcsolódik a misszió küldetés kérdéséhez. Ezt is sem meg kell említeni, mert én az innovációra koncentráltam az előadásomat. Azonban ez az új koncepciója a küldetésnek, az egy kihívást fog jelenteni, és jobban fog koncentrálni a konkrét problémákra. Ez is egy bizonyos szintű változás, amit a következő keretprogramban majd megvalósítunk. További pont, ami szintén fontos, azzal kapcsolatban, amit mondtam, a mérése, a hatásmérése. A mantrája a bizottságnak az az, hogy áttörés. Ez azt jelenti, hogy a bizottság most mérik, vannak különböző mérő lehetőségeink, kísérleti programjaink, és így tovább, de tovább kell lépnünk. Általában mindig program alapú voltak ezek a mérések, de most különböző dimenziókat, például a tudomány területén kitűnő, de nem csak a gazdasági hatást is mérni kell. Én mérni kell a foglalkoztatást, a gazdasági növekedést, és így tovább. És komolyabb erőfeszítéseket kell tennünk, annak érdekében is, hogy jobban kommunikáljunk az adófizetővel és az állampolgárral. És végül, de nem utolsó sorban a metodológia is nagyon fontos, hogy a kollégák elmagyarázták. A bizottság egyben menedzsmentet is végez, tehát egy projektet adott esetben leállítani nagyon bonyolult, és sok esetben inkább adminisztratív okok miatt szokott erre sor kerülni, és tehát ez a menedzselés, menedzsment tevékenység tovább kerül fejlesztésre a következő keretprogramban. Adott esetben át is lehet irányítani, orientálni egy programot, a nagyobb rugalmasság azt is jelenti, hogyha van egy figyelmre méltó kísérleti projekt, hogyha nem hozza az eredményt, de fontosnak tartjuk, több kutatásra van szükség, akkor az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egy rossz program. Tehát ott esetben lehet gyorsítani, és nem biztos, hogy 2,5 milliót kell ráfordítani, például, hogyha az ötlet komoly, ha van ambíció benne, minden technológiai lehetőség megvan a projektben, akkor tulajdonképpen nem szabad korlátozni, mert lehet, hogy 4 vagy 5 millió részvénytőkével megoldható a projekt. Köszönöm szépen. Köszönöm, én is néhány gondolatban válaszolnék Boni úr felvetésére. A Jedi hat különböző ökoszisztémából áll, ezért nem francia-német, hanem közös európai kezdeményezésnek nevezik. 27-28 ország nem mindig tud megállapodni, különösen, hogyha a populisták veszik át a hatalmat. Úgyhogy mi azt mondtuk, hogy a leggyorsabbak kezdjék el a munkát, kik a leggyorsabbak a lengyelek, a franciák, a németek, a spanyolok, az olaszok és az észtek. És az ajtó nyitva áll. Ez nem egy zárt körű klub, előre haladunk, és közös kísérletet eh, végzünk. Hogyha a kiberbiztonságról vagy a mesterséges intelligenciáról van szó, eh, Nos, eh, a társadalom 80%-a aggódik emiatt, a, a banki alkalmazott, a taxisofőr is, a mesterséges intelligencia a rák diagnosztikában, a pollució csökkentésében segíthet, és akkor a társadalom száz százalékát meg lehet mozgatni kicsit komolyabban kell az állampolgárokhoz fordulni, és elmondani nekik, hogy van értelme ezeknek a kutatásoknak. Köszönöm, hogy meghívtak ide, de sokkal szélesebb körű fórumokon, a mezőgazdaságban, a pénzügyekben dolgozó emberekhez, a robotikában, az iparban, Németországban dolgozókhoz is szólni kell, lelkesedést kell terjeszteni. Hmm, egyesek azt mondják, ó, Európában ezt lehetetlen megvalósítani, nincs elég rugalmasság. Mások viszont azt mondják, ha ez sikerülne, az nagy eredmény lenne. Na most fontos a kapacitásépítés, Fontos a lelkesség is, ami Kínát illeti. ami a legfontosabb technológiákat illeti. Meg kell védeni azt, amit mi csinálunk, hogyha egy kínai program két éves posztdokot kínál fiatal kutatóknak Pekingben és Toulouse-ban vagy Münichben a fele finanszírozás sem jönne össze, ez nem azért van, mert a kínaiak jó fejek, hanem azért, mert van erre stratégiájuk. Lelkesíteni kell az állampolgárokat, hogy legyen erre pénz. A az újrafejleszt, vagy újrafelhasználható rakétákra már ne adjunk pénzt, arról már lemaradtunk az árián most bocsátja el az alkalmazottak 25%-át. Ez már a múlt. A következő dologgal kell foglalkozni. A világ nagyon gyorsan változik. Nem a következő Google-t, meg Facebookot kell nekünk feltalálni, hanem azt, ami utánuk következik. Meg kell mutatni az embereknek, hogy hatása lehet ezeknek az innovációknak, ami az Egyesült Államokat és Kínát illeti fel kell ismernünk, hogy a GDPR nagyon fontos téma. Guangdong tartományban, Kínában azt mondják, hogy felejtsék el a GDPR-t, 80 millió bioadatot adunk Guangdongban, jöjjenek ide, tehát 80 millió embernek az adataival rendelkezhetnek, nincsenek európai szabályok, és aztán amikor itt felkészültek, akkor Európába mehetnek, és ott nem lesz versenytársuk. Tehát az európai piacon szereplő cégeket kellene azonos tisztességes versenykörülmények közé hozni. Remélem, hogy megkapom a következő kínai vízumomat is, de amikor az Alibaba azt mondja, hogy 50 milliárdot fektetnek a mesterséges intelligenciába, ebben azért sok nagyot mondás van, de a lényeg az, hogy az emberek értesülnek róla még egy dolog, amit a kollégáknak adjanak tovább. Úgy gondolom, hogy van egy szakadék, senki 10-20 milliárdot nem fog ilyen korszakalkotó, bizonytalan hosszú távú innovációkra fordítani. Másrészt a parlament dicsőségét szolgálná, ugye 2021-re vannak nagy tervek. Nagyon fontos, hogy a kísérletekre adjanak adófizetői pénzt hogyha nem működik a dolog, akkor elveszett a pénz, de ha működik, akkor könnyebb lesz meggyőzni a kollégákat. Tehát nem kell ilyen óriási terveket készíteni, teljesen elméleti síkon 2021-re, kísérletezzünk. Kína és a Szilícium völgy ebben nagyon jó. Európa az 5-10 20 milliós befektetéseket keresi a, a deep tech ökoszisztéma nagy kérdőjel. Használjanak bennünket, használják az ökoszisztémáinkat, a tudósainkat, megmutathatjuk, hogy Európának is lehet hatása. Ez különösen fontos most a választásokat. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük még egyszer. Nagyon érdekes volt. Sajnos kifutottunk az időből. Lezárom az ülést a következő panelre december 13-án csütörtökön 9 óra 30-kor ebben a teremben kerül sor. A technológia értékelési tanulmányok eredményével ismerkedhetünk meg, a médiapluralizmusról lesz szó, a szólásszabadságról. Köszönöm szépen!